Az illetékes görög hat hatóságok kérik Teodoros Szagarákis úr mentelmi jogának felfüggesztését. So, können wir nochmal probieren, die englische Kabine. Próbálkozunk még egyszer, az angol tolmácsolás nem működött. Működik-e most? kérdezi az elnök. Kérdezem, hogy az angol tolmácsolás hallható-e? Coburn, ich wusste gar nicht. Coburn úr, nem is tudtam, hogy a rubbish szón, a szemét szón kívül más szót is ismer. Nagyon jó. Aber, Herr Coburn. Coburn úr. De a mein Präsident, az én elnököm kifejezés, az nagyon tetszik. Kiváló. My member. Ti... My member. Okay. Die zuständigen griechischen Behörden az illetékes görög hatóságok kérték tehát Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztését. Az illetékes lengyel hatóságok kérik Janusz Korvin Mike úr mentelmi jogának felfüggesztését. Az eljárási szabályzat idevágó szabályai alapján azoknak megfelelően a